Αγαπητές φίλες και φίλοι. Kedves barátaim! Megkezdjük a nyílt meghallgatást. A közszolgálati műsorszolgáltatók szerepéről. Szeretném köszönteni a szakértőket, a meghívottakat, akik már nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, sok éves tapasztalattal, rádiózás, tévézés, gazdaság, technológia területén. És mielőtt megnyitnám a programot, előtte szeretnék néhány dologra emlékeztetni, felhívni a figyelmet. Úgy gondolom, hogy ez jól összefoglalná a probléma lényegét és azt az alapot, ahonnan megközelíthetjük ezt a témát, mint kulturális szakbizottság. Először szeretném elmondani, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás egy közérdekű szolgáltatás. Az a küldetésük, még akkor is, hogyha nemzeti fennhatóság alá esnek, hogy globális helyi szinten kiszolgálják az állampolgárokat. Ennek érdekében a műsorszolgáltatók vagy állami segélyeket, támogatásokat kapnak, vagy közvetve, vagy közvetlenül, vagy közvetlenül támogatásokat kapnak az állampolgároktól. Az államok és az Európai Unió megosztja felelősségeket a szerződések alapján ezen a területen. A fő különbség a közszolgáltatók számára az, hogy ők nem csak kereskedelmi kritériumoknak megfelelően működnek, nem csak az a céljuk, hogy nagyon nagy néző, hallgató számot érjenek el, hanem az is, hogy egy nagyon objektív tájékoztatást adjanak, minőségi műsorszórást biztosítsanak, ennek gyakran tanúi vagyunk. Kétségtelen azonban az, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás nem egy hagyományos gazdasági karakterű általános érdekű szolgáltatás, hanem külön sajátosságai vannak ezek meghatározottak. Úgy gondolom, hogy majd a szakértők erre felhívják a figyelmet. Ezek nagyon markánsak a hagyományos szolgáltatókhoz képest. A technológiai forradalomnak nagyon nagy a hatása erre a szektorra ahol megsokszorozottak a műsorszórási eszközök, modern mobil szolgáltatások is elérhetők, amely csak növelte a szektor versenyképességét. Ma az a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan működik, milyen módon a közszolgálati tévé, úgy, hogy a piac elvárásai egyre inkább nőnek jelenleg bizonyos alapkérdésekre keresük a választ. A digitális világban és a frekvenciák kiosztásával kapcsolatban hogyan lehet biztosítani a tévé és a rádió, hogy mindenki egyenlő hozzáférést kapjon. Mi az az egyensúly, amelyet meg kell teremtenünk egyrészt, hogy a frekvenciákat új szolgáltatók számára megnyissuk, másrésztről viszont, hogy biztosítsuk azt is, hogy kulturális szerepe legyen a közszolgálati szolgáltatóknak. Illetve az új versenyhelyzetben mennyire fontos a szórt műsorok tartalma, milyen mértékben biztosítják azt, hogy minőségi és objektív szolgáltatást nyújtsanak. Az Európai Bizottság beterjesztett egy tervet, egy közleményt azt illetően, hogy hogyan lehetne az állami erőforrásokat használni ezen a területen. Hogyan használják ezeket fel, milyen irányba indulnak ezek az erőforrások. Végül hogyan lehet biztosítani gazdasági és ö, ideológiai szempontból az új környezetben a közszolgálati műsorszolgáltatók függetlenségét. Ezzel a kis bevezetésre szeretném ö, köszönteni a meghívottakat. Ahogy látják, a meghallgatást két részre osztottuk. Az első rész a közszolgálati műsorszolgáltatók szerepe az új audiovizuális környezetben. Most rögtön megadnám a szót Pereoriel Costa úrnak, aki a Barcelonai Egyetem professzora, politikai kommunikációt tanít, a barcelonai autonóm egyetemről jött, és szeretném hangsúlyozni, hogy 10 perce van az előadásra, azért, hogy utána elegendő időnk legyen eszmecserére. Kosta úr, öné a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek, és minden szakértőnek is. Öt változó azonosítására szeretnék központosítani. Ez feltétlenül szükséges, hogyha meg akarjuk nézni, hogy a jelenlegi audiovizuális szinten mi ezeknek a szerepe. Első volt az változó a magán üzemeltetők szerepe, a minőségi műsorok terén. Itt emlékeztetnék közben a közszolgálati funkcióra is. A magán televízió nem adja, nem nyújtja azt a társadalomnak, amire szüksége van. Nagyon fontos megnézni az, hogy milyen hiányok vannak itt, hiányosságok a televíziózás programjaiban. Itt több elemet szeretnék kiemelni mert a magántelevízió egyre inkább olyan gyakorlat felé fejlődik, amely a szociális funkciótól megkülönbözteti, attól a funkciótól, amit mi a televíziónak szánunk. Második, az információs programok hogyan alakulnak. Egyre több rövid hír van, amelyek a kontextusból kikerülnek, és az úgynevezett sárga tartalom dominál, ahogy ezt mi nevezzük. Fontos jelezni, hogy vannak itt más elemek is. Spanyolországban a televízió esetében meghívnak például bűnözőket, akiknek fizetnek is azért, hogy elmagyarázzák, hogyan is látják őt, ők az életed. A program realitásokon alakul, de közben deformálja a nézők gondolkodását, gondoljunk a gyermekekre is, és közben van olyan gyakorlat, ami az információt az interaktív programokkal vegyíti. Vagyis tulajdonképpen itt az a cél, hogy pénzt vegyenek ki a nézők zsebéből, különböző versenyek által. A lényeg az, hogy itt egyre nagyobb a távolság a között, amit a nézők szeretnének, és amit nyújtanak neki. A másik pedig, hogy szeretnénk mi stabil alapokat adni a programoknak. Van közszolgálati szerep, és ezt jogi alapra kell helyezni, ami a programok készítésének engedélyezést illeti. Meg kell nézni, hogy hányan fogyasztanak közszolgálati programokat. Sokszor azt úgy, azért bírálják a közszolgálati adásokat, mert túl kevesen nézik őket. Nem szabad itt a szubszidiaritás elvét sem elfelejteni. Van itt egy minőségi tartalom, és a köztelevízió nem mindig áll a helyzet magaslatán e szempontból. Amikor minőségről beszélünk, tudjuk, hogy a kvóták nem olyan magasak, de a szubszidiaritás elvére kell összpontosítani, és ebben az értelemben a közszolgálati szerep erősítését ki kell egészíteni egy olyan munkával, Egyébként ez meg is történt a parlament segítségével, igen intelligens és érdekes módon. Beszéltünk a digitális oktatásról, képzésről. Nem szabad csak a digitális képzésre összpontosítani, hanem az internetről is szólni kell. Amikor a digitális oktatásról van szó, akkor ez az egyik nagy léptékű projekt, amelyet a parlament indított el. A közvéleménynek meg kell tudnia értenie az, hogy hogyan működik a tévékészülék, és azután hogyan finanszírozzák a tévéprogramokat. A közvéleménynek meg kell érteni azt is, hogy milyen szerepet kell játszania a közszolgálati szolgáltatásnak, amelyeket az utóbbi években a túlságosan liberális kampányok és a TV reklámok támadtak. A lényeg az, hogy kampányokat kell indítani azért, hogy a közszolgálati tévé képe javuljon az állampolgárok szemében a másik pedig a közszolgálati műsorszolgáltatás szerepe a technológiai fejlődés és az alkotás szempontjából. Ahhoz, hogy erről a pontról beszéljünk, két pontra kell összpontosítani. Először is a közszolgáltatás, mint alkotás, produkció. A közszolgáltatásnak meg kell, hogy legyen a saját feladata. Célja az, hogy az audiovizuális televíziót elősegítse, fejlesze. Két érdekes újságírási formát is irányítani, kezelni kell. Az egyik az állampolgári újságírás. Itt a közszolgálati tévén keresztül kell ezt megvalósítani, azért, hogy ez különböző kifejezési formákat találjon. A közszolgálati tévé az, amelynek újítania kell, és magas fokon kísérleteznie. Ennyit szerettem volna mondani a műsorok létrehozásáról. Másrészt pedig a közszolgálati tévének minden lehetőséget meg kell vizsgálnia ahhoz, hogy az alkotásait, termékeit bemutassa az állampolgároknak. Ott van egyrészt az online produkció, általánosabb programok programokon keresztül, és a tematikus a programokon át. Weboldalt is lehet működtetni, vagy pedig a mobiltelefonon keresztül is lehet sugározni ezeket a programokat. A közszolgálati televízió és az internet oldal azt jelenti, hogy ezeket az említett eszközöket vegyítsük. Szóltunk a szakértőkről is az internet és a weboldal az igény szerinti programokat tudja elősegíteni, programokat, amelyeket a nagyközönség kér, másrészt pedig több információt ad a piacnak és az úgynevezett digitális újságokat is ezen keresztül lehet terjeszteni. Másodszorban a közszolgálati tévének nem szabad eltávolodnia a céljától, vagyis Kombinálni kell a jogszabálykeretet, a szabályozói keretet, egyébként erről már a parlament gondoskodott, és ezt össze kell egyeztetni a különböző államok jogszabályaival. A közszolgálati televíziónak van egy olyan funkciója, amiről nem szabad megfeledkezni. Van ezek sorában egy hagyományos szerep, a végrehajtó hatalomtól el kell távolodnia megfigyeltük, hogy itt Európában visszalépés volt. Vannak itt más feladatok is, például a decentralizáció, amely mindig korlátozott akkor, amikor gazdasági válság van. Azután a helyi nyelvek támogatása. Egy másik funkció többek között. Nagyon sok közszolgálati televízió, amikor 24 órán keresztül versenyez a magán televíziókkal, akkor olyan funkciónak kell, hogy eleget tegyen időnként, amely a magántelevízió funkciója is. És ebből a szempontból sokszor bírálják a közszolgálati televíziót. Az utolsó aspektus, az ötödik pedig a felelős finanszírozás. A közszolgálati televíziónak meg kell találnia azt a finanszírozási módot, amely igen sokrétű. Az elnök asszony az előbb erről szólt. A televízió vagy parlamenti mandátum segítségével, vagy pedig azért, mert a törvény előírja számára, kell, hogy válasszon a különböző finanszírozási módok között. Például egy olyan modellről lehet itt szó, amely lehetővé teszi számára, hogy közszolgálati funkciókat teljesítsen reklám nélkül. Láttunk már erre példát Európában. Második modell, az összes televízió végül is versenyez a reklámért. De az az érzésem, hogy egy másik lehetőséget is ki kell aknáznunk. Néhány televízió vegyíti ezeket a lehetőségeket, vagyis bizonyos idősávokban nincs reklám, más időpontokban, például a szabadidőben megengedheti magának a reklámot azért, hogy finanszírozást szerezzen. Minden egyébként az országok hagyományától függ, és a hírközlési politikától. Ott van egyrészt az adó, azután a jogdíjak, licenszdíjak, vannak közvetlen reklámok, de most Franciaországban új formákkal kísérleteznek, ezek igen érdekesek. Például a magán üzemeltetők annak fejében, hogy a tévét versenyeztessék, a finanszírozási forrásokon keresztül tulajdonképpen versenyezni tud a magántelevíziókkal, vagyis itt a magán és a közszolgálati szerepet vegyítik, ezt egyébként az audiovizuális jogszabályokkal szabályozzák. Ennek finanszírozását meg kell még vizsgálni, de a televízió felelősségét így is meg lehetne határozni. Szeretnék szólni egy másik számomra rendkívül fontos jellemzőről, ami az előbb leírt rendszert illeti. Szó volt arról, hogy a közszolgálati szerepet illetően a szolgálat funkció vagy fogalom terén vannak hiányosságok. Nem csak arra kell gondolni, hogy a közszolgálati televízió milyen piaci részesedéssel bír, hanem a minőségi szempontokat sem szabad elhanyagolni. Ne csak az internetről beszéljünk, hanem a közszolgálati televízióról is, és éppen ezért a közszolgálati televízió képét kell hangsúlyozni. Hogyan gondolkodnak róla a tévénézők? A diákjaimra nagyon nagy hatást tesz a közszolgálati televíziózás szerepe, és szerintem ezen kellene dolgozni. Ellenőrizni a tévét azért, hogy céljaitól ne távolodjon el, és olyan jogszabályokat alkotni. Egyébként ez a parlamentek szerepe is, és a szabályozó hatóságok szerepe is, vagyis olyan szerepre van itt szükség, amely vegyes szerep, és ezt a állami közszolgálati televízió töltené be azok, akik az ilyen rendszer mellett teszik le a voksot, azoknak el kell mondani, hogy ezt a funkciót igen nehéz elmagyarázni a nagy közönségnek. Köszönöm szépen, Kosta úr. Valóban a finanszírozás a közszolgálati műsorszórók számára alapvető kérdés. Most pedig megadnám a szót Olivier Zappio úrnak, aki tehát az audiovizuális tanács tanácsadója Franciaországban. És 10 percre öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is elnézést kell kérnem, hogy Michel Boyon nincs itt, aki az elnöke ennek a szervezetnek, és családi okok miatt nem tud körünkben lenni a közszolgálati audiovizuális tevékenység közérteket szolgál, kulturális szempontból is nagyon fontos, ezért fontos, hogy az Európai Unió tagállamaiban fejlett legyen. A közszolgálati audiovizuális tevékenység, mi nagyon sok közszolgálati vállalat, állami vállalat, Egyrészt jogszabályokkal vezérelt, az állam, a közösségi szabályok határozzák meg működési feltételeit, és ennél még fontosabb, majd más ágazatoknál is, meghatározza azt is, hogy mitől olyan sajátos a közszolgálat, miben tér el. A témának jelenleg háromszoros az aktualitása. Először ön is említette, elnök asszony, a bizottsági közlemény felülvizsgálatát a közszolgálattal kapcsolatban, a közszolgálati műsorszórás és az állami támogatások kérdését, aztán említette a pénzügyi válságot, válságot illetve ennek hatását a reklám programozásra, ez érinti mind a közszolgálati, mind a magán ö, csatornákat, és ezen túl van egy kicsit sajátos francia terület, a hét végén kerül megjelenés egy új törvény az audiovizuális területre vonatkozóan, és elsősorban ez a közszolgálati audiovizuális tevékenységet fogja érinteni és eh, én állok rendelkezésére a parlamenti képviselőknek, hogyha esetleg majd kiegészítő kérdéseik lesznek a későbbekben. Tehát három dologgal szeretnék először is foglalkozni. Az első, melyek azok a specifikumai a közszolgálati televíziónak, ami indokolja a közszolgálati finanszírozást, miért kell a közszolgálati tevékenységnek egyedinek lenni, és miért nem szabad, hogy gettósodjon egyes magán tévék, csatornáknak erről külön véleményük van, és miért kell a közszolgálatnak a jövő felé néznie? Ez az egyik téma, és miért kell, hogy az új technológiák felé forduljon? Az első kérdés, hogy mik a korlátai és mi a specifikuma a közszolgálati tevékenységnek, és miért igényel ez külön finanszírozást, azaz adóból történő finanszírozást. Franciaországban csak úgy, mint más számos államban a közszolgálati műsorokat és a közszolgálatiságot törvény határozza meg, célkitűzések vannak, és van egy feladatkírás. Ezért minden egyes vállalatnak ezt kell teljesíteni, hogyha közszolgálati audiovizuális cégként kíván működni. Mit jelent ez a szigorúan vett értelemben, például a különböző parlamenti vitáknak a közvesítése, a közérdekű kampányokról való híradás, a választási kampányokról történő híradás, amikor a, vagy közlekedésbiztonsági műsorok, Franciaországban ide tartoznak még a vallási műsorok, például vasárnap. Tehát ezek azok a műsorok, amik kifejezetten és szigorú értelemben elvett közszolgálati tevékenységek. Ugyanakkor van további követelmény a programbaiktatás tekintetében is, ami más, mint a magántévéknél, kereskedelmi tévéknél. Igyekszem itt a megfelelő szavakat keresni, de mások a követelmények, intellektuális, kulturális szempontból is, esetleg talán egy kicsit magasabb szintű kulturális és egyéb tevékenységet jelent ez, mint a magáncsatornáknál. Erről nagy viták voltak, és az audiovizuális törvény is ezt vizsgálta, hogy a zenei egyéb programoknál is, be opera műsorok, színházi műsorok, irodalmi műsorok közvetítése is kell, hogy szerepeljen illetve eredeti francia anyanyelvű műsorok, vagy történelmi visszatekintés, kulturális aspektusokat is meg kell, hogy jelenítsenek. Javasoltuk, már egyre nem fogadták el, lehet, hogy majd ez erre is sor kerül, hogy ezeket egyedileg kellene elemezni és értékelni, és hogy legyen egy ilyen rács, amivel lehetne elemezni, hogy egy-egyes műsorok mitől közszolgálati jellegűek, és megvan-e a helyük a közszolgálati csatornán ezek átfogóbb eljárások, például Nagy-Britanniában van ilyen paper value test, illetve Németországban is van egy hasonló teszt, ami ugyancsak abból fakad, hogy úgy érzik az illetékesek, hogy kellenek objektív kritériumok, amik meghatározzák, hogy mik a specifikumai a közszolgálatiságnak. Hogyha megnézem az állami támogatásokról szóló szabályt is, Franciaországban a jogszabály előírja a franc televíziónak, hogy tartson be bizonyos versenyszabályokat, nem szabad túlkompenzálnia, nem szabad a tevékenységével meghamisítania a versenyt, akkor, amikor kereskedelmi tevékenységi területen működik a francia hatóságok emlékeztettek a közelmúltban a bizottsági konzultáció során, amikor a 2001-es szabályozás került felvizsgálatra, ami hogy nekünk úgy tűnt, hogy az Európai Bizottságnak fontos, hogy a szubszidiaritást tiszteletben tartsa, természetesen a szerződések alapján, és lehetővé kell tenni, hogy az államok döntsenek a szabad versenyről a közszolgálat és a magán televíziók között. Ahogy Kosta úr is említette, január 5-től Franciaországban egy vegyes rendszerünk van, ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakokban a franc televízión, tehát a francia közszolgálati tévén tilos a hirdetés. Tehát a francia közszolgálati televíziókon ez egyenre bizonyos időszakokban, 2011-től pedig teljesen tilos lesz a hirdetés. Ez természetesen finanszírozási problémákat is vet fel ezek televíziós csatornák számára, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy miben más többek között a kereskedelmi tévéktől, és más hallgatóságot is, vagy néző réteget is céloz meg ezzel a magán ágazat elviszi a hirdetéseket, de ugyanakkor itt van ez a másik aspektus, hogy a közszolgálatiság miatt nincsen. Ugyanakkor az ártén például nincsen hirdetés, ezt itt megjegyezném, kivéve a közszolgálati célú hirdetéseket. Ugyanez van egyébként a Rádió France-nál és a rádió műsornál. Tehát ezeket a korlátozásokat viszont egységesen és összefogó jelleggel kell kialakítani Franciaországban nagy volt a visszhangja annak az elképzelésnek is, hogy a közszolgálati televíziók azok a, ne versenyezzenek a kereskedelmi adókkal, hanem azoknak kiegészítőjeként működjenek. Franciaországban erre azt mondták, hogy a közszolgálati tévéknek mást kell, hogy sugározzanak, ne legyen amerikai sorozat, ne legyenek rajta a, olyan sport műsorok, amik kevésbé érdekesek. Nem ez az igazi felfogása a francia közszolgálati műsorszórásnak, mert éppen azt szeretnénk, Franciaországban, hogy igenis ezek mindenkit összefogó nagy csatornák legyenek, a ö, francia 1-es, 2-es, 3-as televíziók a legnagyobbak közé tartoznak, és ezek azok, amelyeket népszerű adóknak kellene tekinteni, ne pedig egy kulturális elitnek a műsorai legyenek ezek. Tehát ne legyen az, hogy vannak a nagy közönségnek szánt meg a nívósabb programok. És egyébként azt hiszem, hogy a BBC-nek és más nagy német közszolgálati csatornáknak is ez a szemlélete a francia televízió mégiscsak úgy gondolja, hogy az előbbi kulturális igényesség és egyéb szempontokból magasabbra kívánja emelni a mércét. Tehát ez az az egyensúlyt a, az igényes műsorok között, ami igazolja a közszolgálatiságot, és ugyanakkor kellenek összefog olyan programok is, hogy ne legyen egy gettósodás ezeknek a csatornák az esetében. És gyorsan be is fejezem, említettem, hogy ez az európai intézményeket is foglalkoztatja, és a bizottságot, úgy gondolom, hogy a közszolgálatiságnak a jövő felé kell tekintenie, és mindenképpen a digitális technológia felé. Ez egy változás, ezt három területen kell végigvinni. Először is át kell térni a digitálisra, tehát a földi digitális és az analóg műsort le kell állítani. Ez folyamatosan Franciaország ugyanúgy megcsinálja, mint a többi műsorok. A másik a lineáris herc, tehát földi műsorszórás, a HD eh, televízió, illetve a mobil televízió. Ezek azok a területek, amikkel a, eh, a közszolgálati tévéknek és műsoroknak is számolniuk kell, hogy ne marginalizálódjanak a kereskedelmi csatornákhoz képest. És vannak az új irányelvek, a nem lineáris szolgáltatások, az igény szerinti műsorszórás. Eh, tudom, hogy itt vannak kérdőjelek és aggodalmak a magán tévék részéről, illetve a bizottság részéről is, Említettem az előbb, hogy mik azok az intézkedések, amiknek biztosítani kell, hogy ne legyen kereszt szubvencionálás, ne legyenek túlkompenzálások, de itt is csak elengedhetetlen, hogy a közszolgálati csatornák megtegyék ezeket a lépéseket a digitalizálódás felé, és a az időbeli korlátozásokat is figyelembe kell, hogy vegyék. Tehát nagyon gyorsan, a közszolgálati csatornák nem folytathatnak tisztességtelen versenyt, ezt az államnak kell erre ügyelnie, jogi, pénzügyi eszközökkel, összefogó jellegűnek federatív erőt kell, hogy képviseljen a közszolgálati csatorna, nem szabad, hogy kulturális elit csatornává váljon, és mindenképpen a digitalizálódás irányába kell lépni. Köszönöm. Köszönöm szépen Zapió úrnak. Szeretném hozzáfűzni, hogy a közszolgálati tévé, hogy kulturális, oktatási, szubjektív hírprogramokat eh, szóre azt bizonyítják a mindennapik, hogy a kereskedelmi csatornák inkább eh, az elvárásoknak pornának megfelelően, tehát a közszolgálati tévék műsorszórási tartalma, az igenis nagyon releváns, nagyon fontos számunkra, és nem egy üvegház, hanem valós értéket képvisel. Ezen kívül az új technológiák használata, digitális technológia, stb. attól függ, hogy ki és mennyit hajlandó beruházni, milyen erőforrásokat a közszolgálati tévébe hogyha vannak állami segélyek, akkor ezek egy csomagban érkeznek-e? Mert a magán tévék azok emelhetik a reklámidőszámát, de itt, hogyha a reklámok idejét csökkentjük, akkor majd meglátjuk, hogy az állami segélyek, az állami erőforrások hogy tudják kisegíteni azokat a tévéket, amiknek nagyon sokba kerülnek az új technológiák most a digitális ö, időszakban. Köszönöm szépen, akkor most áttérünk Ross Bigham úr előadására, aki a kereskedelmi televíziók társulásának a vezetője. 10 perce van, és privát vállalkozóként ön tiszteletben tartja, hogy az idő pénz, úgyhogy csak 10 perce van. Uh, uh, köszönöm, elnök asszony, bizottsági tagok, köszönöm a meghívást. Azon cégek nevében beszélek, amelyeknek logóját kivetítve látják, ACT. Az európai kereskedelmi rádió és online szektor nevében nem beszélhetek. Az egyetlen álláspont, amely kapcsolatosan szólni tudok, mint magán vállalkozók képviselője, az a közszolgáltati műsorszolgáltatás. A magán ágazat jelentős értéket hoz részt, létre, például a programok előállításában, ezen kívül a média pluralizmushoz is hozzájárulunk. Van egy külön érdekesség önöknek, politikusoknak, ezek a 24 órás hírszolgáltatások, amelyeket a magánszektor dolgozott ki Franciaországban, Németországban, Törökországban és a múlt héten Portugáliában többek között. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi oldal versenyképes a közszolgálati szektorral. Az elnök asszony figyelmezteti az előadót, hogy kicsit lassabban olvasson vagy beszéljen. Ami az elvárásokat illeti, Remélem, hogy sikerült eleget Mindig is nehéz lesz a kapcsolat a közszolgálat és a magán eh, szektor között ettéren, hiszen itt eh, nagyon eh, nagy strukturális erőnyöket élvez az egyik fél. Az egyik fél tudnélik szubvencióban részesül. Európában a finanszírozás a magánszektort támogatja. Ezek a 2006-os adatok, és láthatják a kivetített vásznon, hogy milyen előnyöket élvez a magánszektor. A 2006-os adatokat látják, a 2009-es adatok még rosszabbak a mi szempontunkból. Adok egy példát, Németországban 8 milliárdnál is több lesz az állami támogatás, viszont a hirdetések 5%-nál is kevesebbet tettek ki Németországban az elmúlt hónapban. Nem azért beszélek így, hogy rokonszervet ébreszek önökben, vagy valamilyen különleges támogatást nyerjek el az ágazat számára, de úgy gondolom, hogy figyelembe véve a gazdaság hanyatlását, ez nem megfelelő ez a helyzet, és a, sokszor azt mondják a közszolgálatiak, hogy a kereskedelmiek a digitális oldalt monopolizálni akarják, de szerintem ez nem jó, és ez a békés együttélést nem segíti a két ágazat között. Most szeretnék szólni néhány szót arról, hogy hogyan lehetne racionálisabb együttműködést megvalósítani a két ágazat között. Egyrészt az EU és a tagállamok szabályait jobban figyelembe kellene venni. Ez valahogy túl sok időt vesz igényben. Szerintem világos, hogy a tagállamok feladata az, hogy a közszolgálati műsorszórással kapcsolatos egyezményeket kidolgozzák. Az EU szerepe, ahogy ezt az alapszerződés kimondja, hogy a szabályok betartását garantálja, ami az állami támogatást illeti. Kérjük a tagállamokat, hogy a mandátum a megfelelő programozásra alapuljon, és az ellenőrzést egy független külső szabályozó végezze. Ami a pénzügyi rendszert illeti, a megfelelő finanszírozás akkor, amikor egy műsorszóró mind állami támogatást, mind pedig hirdetésekből is támogatást kap, ezt nem találjuk megfelelőnek. Egyébként különböző a helyzet a tagállamokban, Franciaországról hallottunk, és a cseh köztársaság is eltávolodott a kettős finanszírozástól, a kereskedelmi bevétel a mi ágazatunknak és állami támogatás a közszolgálati műsorszoroknak. Ami az állami támogatást illeti, rendkívül fontos, főként a gazdasági válság esetén, hogy az állami támogatással kapcsolatos szabályokat betartsák, és itt a szubszidiaritást is követni kell. Krusz asszony szövegét gondosan, figyelmesen el kell olvasni. A szubszidiaritásra nagyon sok utalás van négy különböző utalás van a tagállamok előjogaira a 106 bekezdésben. Azok, akik ellenzik Krusz asszony szabályait a szubszidiaritást illetően a nemzeti előjogokat próbálják védeni. Ami pedig az ex ante ellenőrzést illeti, ez a szubszidiaritás megvalósítása. Ezt a verseny főigazgatóság ajánlja, és hogyha ezt a tagállamok követik, akkor ez azt jelenti, hogy nem fognak beavatkozni a közszolgálati műsorszolgáltatásba. Hogyha a szöveget, Krusz asszony szövegét elfogadják, akkor javul a helyzet, hogyha nem, akkor egyre több vitás peres ügy keletkezik. Őszintén szólva, ami az állami támogatást illeti, egy flamand műsorszolgáltató már erről nyilatkozott. Itt felmerül az a felelősség, hogy különböző érdekek azt kívánják, hogy a magánszektorral a közszolgálatinak együtt kell működnie. Sokszor azt halljuk, hogy a közszolgálatiak nem figyelnek oda arra, hogy a piacra a szolgáltatásaik milyen hatással vannak. Ezt láttuk a sport közvetítések jogait illetően is, de egyébként a sportközvetítés lehet közszolgáltati mandátum része, sokszor arról beszélnek, hogy a magán műsorszolgáltatók tulajdonképpen az adófizetők pénzéből végzik ezt a szolgáltatást. Nem az absztrakt argumentumokra kellene itt hagyatkozni, hanem a konkrét adatokra. Elnök asszony, tudom, hogy mi a szerepe ennek a bizottságnak, a kulturális bizottságnak. Először is az európai tartalom támogatása. Ez a bizottság rendszeresen találkozik a biztosasszonynal, és harcol azért, hogy a média programok támogatást kapjanak. Amikor ezt megvalósítják, akkor tulajdonképpen az európai tartalom elősegítés a cél, mégpedig az állami támogatások segítségével. Igen, nehéz adatot szerezni ezzel kapcsolatosan, de azt hallottuk, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók 84%-át fordították a rendelkezésre álló pénzalapoknak amerikai filmek sugárzására. sokszor a pénzeket visszaforgatják, és szerintem erről hosszasabb vitát kellene folytatni. Természetesen a műsorszolgáltatóknak is kell, hogy joguk legyen arra, hogy filmeket mutassanak be. Az európai programozás támogatása rendkívül fontos, remélem, hogy önök is egyetértenek azzal, hogy ez a mi szerepünk, van itt egy igen jelentős eszköz, ez az aki részét is képezi. 66%-a a tartalomnak európai tartalom a mi részünkről, és nem fogadható el, hogy vannak olyan közszolgáltati műsorszolgáltatók, amelyek nem tesznek eleget ennek az előét kvótának. Mi ágazatként egyébként ennek a szolgáltatásnak eleget teszünk. Ami a közszolgáltati műsor szolgáltatókat illeti, sokszor nagyon sokat beszélnek a programok minőségéről, Önöknek igazuk van, mindenképpen támogatni kell azt, hogy legyenek állami pénzek arra, hogy a tartalom minőségi legyen. De a gyakorlatban mit tapasztalunk? mindennapokban azt látjuk, hogy a programozás túlnyomó része igen marginális a tervekben. Van, amikor ezt csak éjfél után sugározzák az ilyen programokat, és 22-23 milliárdos állami támogatást élveznek ezek a programok, de közben olyan programokat sugároznak, amelyek a nagy közönségnek nincsenek nagy hasznára. Nem jutottunk túl messzire, nagyon sokféle programozás történik Európában, vannak jó és rossz példák a közszolgálati műsor szolgáltatásra. Gyakran folytatjuk le ezt a vitát, de szerintem nemzeti és független szabályozóknak kell foglalkozniuk azzal, hogy a nagyközönség minőségi programokat élvezhessen a kommunikáció mindenképpen előrelépés, hogyha megfelelő kapcsolatot akarunk kialakítani az állami és a magán műsorszolgáltatók között. Köszönöm. Köszönöm szépen, Begem úr. Köszönjük ezeket az adatokat, amelyeket a finanszírozással kapcsolatban ismertetett. És szeretném megjegyezni, hogy a verseny legalábbis az audiovizuális szektorban nem létezik klasszikus gazdasági értelemben, hiszen a közszolgálati műsorszolgáltatók állami támogatást kapnak, ugyanakkor azt látjuk, hogy a nézők sokkal nagyobb számban nézik a kereskedelmi csatornákat így aztán következésképpen a verseny a tartalmat és nem a finanszírozást illetően létezik. Ezt hangsúlyozni akartam, mert minket itt a tartalom érdekel. Annak ellenére, hogy itt nagy pénzek cserélnek gazdát, az állami, a közszolgálati műsorszóróknak az a hátránya, hogy nem tudnak igazán versenyezni azzal, hogy milyen programokat kívánnak, kínálnak. Nem tehetik meg azt, hogy nagyon érdekes állatkákat mutogassanak a műsoraikban, hanem ö, tartalmas műsorokat kell kínálniuk, amelyek vonzák a nézőket. A sporttal kapcsolatban, amely szintén a kihívás a közszolgálati műsorszórók számára, szeretném megjegyezni, hogy a sport eseménye közvet, jogának a közvetítésnek a joga nagyon drága dolog, amelyet meg kell vennie a szolgáltatóknak, és nyilván ebbe a versenybe beszáll a közszolgálati tévé is. De az, hogy az olimpiák, nagyobb sportesemények <laughs> közvetítésében biztosan tudja, hogy mikről beszélnek, hogy itt hogyan alakul a helyzet, itt állandóan változnak a körülmények. Akkor most Hánikott asszonynak adnám meg a szót, majd Hieronimi asszonynak az cserére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a szerzőknek, és azt ahhoz csatlakozva, amit ön mondott, felvetődik, hogy nem kellene-e azoknak a kvótáin túl, akik a magán vagy az állami közszolgálati csatornákon működnek, azt is megnézni, hogy mire van szüksége a nézőnek, a hallgatónak. Néhány pedagógia. Hogyha a közszolgálati csatornára teszünk, akkor azt mondjuk, hogy minőséget kell, de a kereskedelmi csatornáknál is minőséget szeretnénk, mert a maga, mert a néző az nem úgy dönti el, hogy na itt van egy műsor, ez minőségi, a másik nem minőségi, hanem azt mondja, hogy ez a termék érdekel, és az a termék kevésbé. Tehát a nézőnek, a hallgatónak minőségre van szüksége pedagógiára, és egyenlőségre a szórást illetően. Nézzük meg egész Európában, hogy történik a műsorszórás, és mit kínálnak egyszerűbb kivit vásárolni mindenütt, mint mindenütt hozzájutni a tévén keresztül például az információhoz, hogyha a klasszikus televíziózásról beszélünk. A közszolgálati csatornáknak természetesen közszolgálati feladataik vannak, van ö, ö, olyan feladatok is, hogy archívumokat képezzenek, de alapvetően a függetlenség a fő kötelezettségük, és a részrehajlás nélküli tá- és teljes körű tájékoztatás. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy nagyon sok még a mondani való. Gyakran a közszolgálati magáncsatornák azzal a sikerrel rendelkeznek, amivel, mert más és más információt adnak tehát nem elegendő egyszerűen támogatni a közszolgálati televíziót ahhoz, hogy védettek legyünk a félretájékoztatástól. Ami a közfinanszírozást illeti, lehet, hogy gondoltunk már erre, de felvetődik, hogy nem kellene-e a termékekbe befektetni, beruházni, tehát azok a pénzeszközök, amelyek a médiák felé mennek a filmek érdekében, ezek helyett kulturális termékeket, a kis termékek, de kulturális tartalmak nagyon nehezen találhatóak, akár közszolgálati, akár kereskedelmi csatornákat vizsgáljuk, és nem igazán találunk ilyen minőségi termékeket, például kulturális termékeket, például az európai kultúra diverzitásával kapcsolatban, hogyha üzenetet kívánunk közvetíteni. Én például az interkulturális párbeszéd évének kapcsolat vitájáról jövök, és olyan autovizuális termékek kellenek, amik a nagy közönségnek szólnak, mégis jó minőségiek, és amiket rendelkezésre lehetne bocsátani a magáncsatornák felhasználására is, és természetesen a közszolgálatiaknak is. Úgy gondolom, hogy az ellenőrzés megvalósulása még nehézkes, mert ha Európának van mondani valója ezzel kapcsolatban, és azt akarjuk, hogy elmondhassa véleményét a tévészolgáltatással kapcsolatban, a szabályozás nemzeti, illetve tagállami kompetenciába tartozik. Így módon elengedhetetlen lesz az, hogy sokkal több információt adjunk Európáról, és ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy a nemzeti közszolgálati és nemzeti magánszolgáltatók hogyan kívánják és szándékoznak ezt az információt továbbadni. Én ezt nem látom sehol. Látom a CDF híreit, látom a francia híreket a francia csatornákon, látom a BBC csatornáján a hírperceket, de ahhoz, hogyha én teljes információt akarok, akkor mehetek az Euronews-ra, ami nem mindenütt elérhető, esetleg az Arte francia-német vonatkozásban, és egyébként nem tudok információhoz jutni. Szerintem ez az igazi nagy vita, amibe Európának bele kellene ö, folynia, és ha változtatni kell, akkor a közszolgálat és a magáncsatornáknál egyan, egyaránt változtatnia kellene. Köszönöm szépen, Henikot, asszony. Ruth, Hieronymi asszony. Szeretnék kicsit élni az elnöki hatalmammal. Most lehetőségünk van a szakértőkkel eszmét cserélni, és szeretném megváltoztatni a mai napi rendet a meghallgatásra. Azt javasolnám, hogy hallgassuk meg a többi szakértőt is, a három meghívottunkat még, mert nagyon érdekes témákról származnak be, és minket is érintenek, és így utána mindenkinek jut ideje arra, hogy kérdéseket tegyen fel. Ha segítenek, ha beleegyeznek, akkor megadnám a szót Mária Ronnak, aki a jogi osztály vezetője a Dán műsorszórók részéről. Természetesen 10 perce van önnek is az előadásra. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm elnök asszony, és köszönöm a szakbizottságnak is, hogy meghívtak. Ez nagy megtiszteltetés számomra. Először is néhány szót szeretnék szólni a közszolgálati műsorról, amelyet én képviselek. 1995-ben hozták részre, és szinte 100 százalékig a média szolgáltatási díjból fizetik. November 1-től, iténtől 16 csatorna lesz, amelyek kb. 30%-át fogják kitenni a műsornak. Van egy weboldalunk is, amit 4%-ban használnak ki, van egy neten működő rádiónk, és a TV2-t 1988-ban hozták létre, öt ö, csatorna tartozik ide, körülbelül 40 százalék bukott tesz ez ki. Korábban egy kettős finanszírozású, duális finanszírozási modellünk volt, állami támogatás és hirdetés, most pedig az van, hogy hirdetésből és előfizetésekből működnek. A TV2-es felmérése alapján úgy gondoljuk, hogy továbbra is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy mit minősítünk közszolgálati műsorszóráznak, és ki az, aki ezt eldöntheti vagy meghatározhatja. Nagyon erős jogi alapja van ennek, az európai közösségek szerződései már ezt rögzíti, majd az amsterdami szerződés, és a múlt év októberében a legújabb szabályozás is megszületett. Ez nagyon fontos, mert első alkalommal értelmezzük a jogalapot és a definícióját a közszolgálati műsorszórásnak. Ezt követően, hogyha megnézzük a definíciót, ami a jogalapot adja, akkor teljesen egyértelmű, hogy a közszolgáltatás azzal kapcsolatos, hogy a demok- minden egyes társadalom kulturális, demokratikus igényeit kell, hogy kielégítse, illetve hogy megfeleljen a pluralizmusnak. Ez egy olyan ö, hely, ahol ö, tartalmat ö, ö, kell szolgáltatni és helyt adni a pluralizmus megjelenésének. A közszolgálati műsorszórás nem, ö, definíciója nem függ össze a különböző technológiai ö, platformokkal, és a szubszidiaritás az alapja, ez azt jelenti, hogy a tagállami kompetenciába tartozik annak meghatározása, hogy tulajdonképpen mi is tartozik a közszolgálatba számunkra teljesen világos, hogy a tagállamoknak van kompetenciája a közszolgálatiság meghatározására, mind tartalmilag, mind átfogó értelemben azt is fontos kimondani, hogy a finanszírozási módozat nem releváns a definíció szempontjából. Csak úgy, mint ahogy a kereskedelmi műsorszorok tevékenysége sem fontos ebből a szempontból az is specifikus, hogy a bizottság csak ellenőrizheti azt, hogy a definícióban nincsen valamilyen manifest hiba. A Dán jogban jelenleg két mandátumot kapott a a TV2, hogy itt elmondtam, TV, rádió és internet szolgáltatás nyújtása, ezen keresztül különböző programok, általános információ, oktató, szórakoztató, művészeti mód, műsorok, és a fő cél a diversitás és a jó minőség. Világos a megállapodás, fogja, ez egy konkrét mandátum, aminek megvannak a jogi alapjai. Hogyha megvizsgáljuk a bizottságnak a közlemény tervezetét, akkor bevezet egy részletes szabályt arra vonatkozóan, hogy hogyan terjeszkedhettek a már meglévő televíziók, illetve hogyan lehet új szolgáltatásokat bevezetni. Számunkra ebből világos, hogy ez nem felel meg a tv tévével kapcsolatos második ítéletnek. Fontos a közszolgálatiság megfelelő meghatározása. Az is világos, hogy ami szerepel a közlemény tervezetben a finanszírozási módszer, fontos kritériumok, de ez nem felel meg, ugyancsak nem felel meg a korábbi televíziózással kapcsolatos ítéletnek. A kivetített anyag alapján lehet látni, hogy egy ex ante értékelést is bevezet ez a közleménytervezet, aminek európai szintűnek kellene lennie, és ez piaci hatás tanulmányt is jelent, ami egy nagyon fontos kritérium, és az is nagyon fontos, hogy ennek milyen potenciális hatása van a kereskedelmi tevékenységre. Világos, hogy ez nem felel meg a TV2-es ítéletre, ítélettel, és fontos, hogyha ezt európai e, szinten bevezetjük, ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a kezéből kivesszük azt a lehetőséget, hogy maguk határozzák meg a közszolgálatiságot. Tehát számunkra a végkövetkeztetés, hogy a bizottságnak nincsen kompetenciára, hogy egy területen korlátozza a tagállamokat, és nincs arra lehetősége, hogy új elemeket vigyen be, mint például a kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan. Fontos lenne az is, hogy le, részletes legyen az eljárási szabályozás. Nagyon fontos kimondani, hogy a szubszidiaritás elvének és a sokszínűségnek, a diverzitásnak meg kell maradnia. Ez nem jelenti azt, hogy ellene vagyunk a rendeletek alkotásának. Azt tudjuk, hogy a, szabályozás, a rendeletek alkotása nagyon fontos. Jó a licencdíj, és itten közszolgálati tevékenységet kell ellátni. Csak az fontos, különösen a kisországok számára, hogy a nemzeti jogalkotó kezében maradjon annak értékelése, hogy az adott speciális piacnak és nyelvnek milyen igényei vannak. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy Dániában minden már most is alkalmazunk egy értéktesztet 2007. januárjától és ez azt veszi figyelembe mindenek előtt, hogy mi egy kis ország vagyunk, és egy kis nyelv és kis piac. Ez is nagyon fontos a közszolgáltatási műsorszóróknak, nem szabad, hogy a piacal összefüggésben határozzák meg a közszolgálati jellegüket a technológiai szempontból pedig semlegesen kell meghatározni oly módon, hogy a közszolgálati műsorszóró szoros együttműködésben tudjon fejlődni a technológiai fejlődéssel, és a nagy közönség is ezt tudja követni. Az is fontos továbbá, hogy a pozitív piaci hatások elismerésre kerüljenek. Úgy láttuk, hogy a közszolgálati műsorszóraoknál magasabb a minőségi mérce, új technológiákat is használunk, és sok esetben a piacon elsőként alkalmazzuk ezeket, és a kereskedelmi műsorszórok követnek bennünket. Ez, ezek a lépések fontosak a magánszektor számára is. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Új megközelítést adott nekünk a koszolgálati tévé szerepéhez, illetve a finanszírozásához, az állam szerepéhez, és ahhoz, hogy a bizottság hogyan próbál közös kritériumokat meghatározni. Természetesen eh, mi mindig nyitottak vagyunk, és szívesen válaszolunk olyan kérdésekre, hogy hogyan használhatna fel hatékonyan támogatóságot, és hogyan lehetne még átláthatóbb a finanszírozás, mert az átláthatóság az egészséges gazdaság alfája és omegája. Most pedig átadnám a szót Alexander Rabetz úrnak, aki az ORF-nek az igazgatója. 10 perce van. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a meghívást. Az ORF Ausztria állami műsorszolgáltatója, két ö, nemzeti programja van, három rádiócsatornája és regionális programja, illetve online szolgáltatása is. Mi vagyunk a piacvezetők, de Ausztriában specifikus a helyzet, különösen a tévézés ö, tekintetében, hiszen csak 18 millió lakosunk van. A digitalizáció révén a német TV által lefedett területeknek is része lettünk. 95%-ában a háztartásoknak foghatóak az adásaink, ez egy nagyon nagy kihívás az ORF számára is, és a privát konkurencia számára is. Nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a szabályzások, amelyek támogatják a közszolgálati műsorszórást, a lehető legszigorúbb ellenőrzés alá e, kerüljenek, hiszen nagyon nagy különbségek vannak a különböző piacok között Európában. A kis országok teljesen más körülmények között működnek, mint a nagyok. Az olyan államok, mint Ausztria, egy nagyobb azonos nevű piacnak a részeivé váltak. Ezért a szubszidiaritás elvét nagyon erősen szeretném támogatni. Mi, ez különösen a kis piac számára fontos, nagyon fontos szerepet játszunk az, euró, az osztrák filmgyártásban. Az osztrák eh, programok 90%-át az ORF eh, segítségével hozzá létre, vagy német műsorszorok segítségével. Ez azt jelenti, hogy ha az URF nem létezné, akkor nem létezne osztrák filmipar. Ez nyilván nagyon fontos. Egyértelmű, és már többször is elmondták, hogy az európai közszolgálati műsorszórás egy európai közjó, és ennek meg kell jelennie ez nem, hogy kis célcsoportokat kell, hogy elérjen, hanem az egész közösséget kell, hogy szolgálja. Természetesen alapvetően megvannak az információs kulturális feladatai, de ezeket csak akkor teljesítheti, hogyha egy nagyobb szórakoztató sport kínálatnak a részét képezi. Következő megjegyzésem. Szükségünk van arra lehetőségre, hogy széles közösségeket elérő programokat szórhassunk, hiszen csak így tudjuk teljesíteni az információs kötelezettségünket. Lehetőségre van szükségünk, hogy a digitális jövőnek részesei lehetnénk. Az analóg korszak gyakorlatilag lezárult Ausztriában, digitalizált a piac így aztán most lehetőséget kell, hogy kapjunk arra, hogy külön ajánlatokkal megcélozhatjuk a fragmentalizált célcsoportokat is a fő, a fő csoportok mellett. Ezen kívül minden egyes célcsoporthoz kell, hogy szóljunk, különösen a fiatalokhoz. Ennek előfeltétele, hogy az online, az internetes szolgáltatásokat nyújthassuk. Jelenleg a versenyhelyzet nagyban változik. Az elmúlt tíz évben nagy volt a vita a privát és a közszolgáltatók között. Most pedig az internetes szolgáltatásokkal új versenyhelyzetbe kerülünk. Itt természetesen összeütközéseknek lehetünk tanulni. Az újság, a nyomtatott média is igen nagy nyomás alatt van, de szeretnék rá emlékeztetni, és ez az európai intézményeknek a nagy felelőssége lesz, hogy nem ez a valós versenyhelyzet. A valós versenyhelyzet a nem média szektorokból érkezik a Google, a Facebook és a Telekom. Ezek a nagy verseny helyszínek. Így aztán, amikor a szabályokat alkotják, akkor figyelembe kell venni, hogy nem csak az a szerepük, hogy a közszolgálati és a kereskedelmi szolgáltatók között egyensúlyt valósítsanak meg, védelmi szabályokat, hanem az is, hogy olyan területeket is lefedjenek, amelyeknek a médiákhoz semmi köze. És a tartalomtermeléshez nem járulnak hozzá. El kell, hogy mondjam, hogy ezek 90%-ban nem európai cégek, hanem Európán kívüli székhelyen rendelkező vállalkozások. És nyilván ezt külön figyelembe kell venni a jogszabályok alkotásának. Köszönöm. Pont időben, mondja az elnök. Köszönetet szeretnék mondani. Frabec úr. És ez a téma, amelyet felvetett, hogy a verseny az új technológiák részéről érkezik, az internetes tartalmak részéről, valóban ez igaz. Egy olyan téma, amely meg kell küzdenie, mint a kereskedelmi, mint a közszolgálati műsorszóróknak, hogy ne torzítsuk el a versenyhelyzetet. Most pedig megadnám a szót az utolsó meghívottunknak. Pascal Albrecht Kirchingennek, Elnézést, de egy görög számára aláírás kell az ön nevéhez, de remélem, hogy viszonylag jól eltettem ki. Ön a CDF elnöke, a brüsszeli hivataluknak, a vezetője az európai hivataluknak. Tíz perce van. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni, de a diák angolul lesz. Albrecht Kirchinger vagyok, a CDF egyik vezetője, ez a második legnagyobb német tévécsatorna, és a legnagyobb közszolgálati tévé Németországon. A Reding biztos asszony azt mondta néhány héttel ezelőtt egy interjúban, hogy 2000 20-ban is szívesen nézne még tévét. Én leszek a saját programom rendezője, azt a programot fogom nézni, ami a legérdekesebbnek tűnik, és akkor, amikor én akarom. A fején találta a szöget ezzel. Erről van szó pontosan a közszolgálati műsorszórók esetében. Nagyon fontos állásfoglalást fogadtak el 2007-ben a médiáról a digitális világban, ahol elismerték, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók szerepe már nem csak a klasszikus tévére korlátozódik. Nagyon örülök neki, hogy ez a szakbizottság lehetőséget ad arra ma, hogy a közlemény tervezetet egy szélesebb kontextusba helyezzük, ez a szakbizottság az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló direktíva megalkotásában alapvető szerepet játszott, és mérföldkövet helyezett le azzal kapcsolatban, hogy a médiáknak a szabályozása tartalomgazdag legyen, attól függetlenül, hogy ki a célközössége Európában. 2000 2011-ben született egy közlemény, annak a tartalma még ma is elfogadható számunkra, hogy miért? Azért, mert pontosan a szükséges flexibilitást biztosít biztosítja számunkra annak érdekében, hogy a piac irányváltásaira reagálhassunk. Először is figyelembe veszi, hogy a műsorszórás evolutív jellegű, másodszorban a sajátos jellegünket, és végül az államoknak, a tagállamoknak az autonóm jellegét és a finanszírozást. Miért kellene kell újra átnézni, módosítani ezt a 2001-es közleményt? Mindig két okkal magyarázzák. A technológiai fejleményekkel, illetve hogy ne vezessen a verseny torzulás az a jelenlegi helyzet. Én azt vizsgálom meg, hogy ezek az érvek valósak-e. Ezt szerintünk túlzottak ezek az aggodalmak. Az, hogy a piaci helyzet eltorzulna, illetve hogy új technológiai vívmányokat alkalmazunk. Ez, ha ezt vesszük érnek, ez bizonyos szektorrészekre korlátozódik. Nézzük át a történelmét a műsorszórásnak. Ezen a dián látható az 1920-as valóság. Csak audio, csak rádióról volt szó. 30-40 évvel később a műsorszórás már vizuálissá vált, megjelent a tévé. Aztán a színes tévé. Aztán a teletext a 70-es években. Aztán az internet és a lehívható tévé. Ez a CDF honlapja, és most pedig így néz ki a mai tévé. Az embernek fel kell tenni a kérdést, hogy Ma mi történik olyan nagyon nagy változás, hiszen a műsor szolgáltatás mindig is volt, mindig is fejlődött, mindig is technológia semleges volt és konvergens. Ma mi változik, mi igazán új? Az, és ez a nagy kihívás, és ez a kereskedelmi és magánszférának is kihívás, hogy új produkciós technikák jelennek meg, és ezekbe bevonják a nézőket is, hiszen nem csak passzívan nézi a tévét, vagy használja az audiovizuális szolgáltatásokat, hanem be is vonják ebbe. Ez természetesen nehet, megnehezíti a régi és az új elválasztását, a lineáris és a nem lineáris szolgáltatások egyértelmű elkülönítését. Mik a kihívások? Ez látszik ezen az ábrán. A TV még mindig a legnépszerűbb elektronikus média, de Németországban a legutóbbi fotball világbajnokság után az internet egyre nagyobb szerepet hódít. A TV a fő média, a hírek lehívására, de egyre emelkedik az internet részvételi aránya is a 14-29 közöttieknek majdnem 100%-a használja az internetet, de egyre inkább emelkedik azoknak a szám, akik egyre kevésbé tudnak benni az internetet, főleg a 60 évek felüliekre jellemző ez. 2008-ban, legalábbis Németországban először történt meg, hogy több időt töltött ez a korosztály az internetes szörföléssel, mint tévénézéssel. ha bár még mindig nagy szerepet játszanak a hagyományos eszközök, látják itt, hogy a videók, a videójátékok egyre nagyobb hatással vannak a fiatalokra, a felhasználói magatartásukra. Ez mit jelent számunkra, közszolgálati műsorszolgáltatókra? El kell érnünk ezeket a csoportokat, a szokásaikhoz alkalmazkodnunk kell, nem csak fő csatornát kell biztosítanunk, hanem mellék specializált csatornákat is, és természetesen internetes szolgáltatásokat is. A legfontosabb, amit mi tettünk, az az úgynevezett médiatéka, vagyis médiakönyvtár. Itt látják, nagyon nagy a könyvtár tartalma, látják a felhasználást is, hogy a nem dokumentumfilmeknek a lehívása nagyon nagy, ez mi szempontunkból ez nagyon hasznos, mert mi csak a saját magunk által előállított filmeket tudjuk itt sugározni. Ezen kívül az úgynevezett mm, crossmediális szolgáltatások, a médiák összevonása, tíz fős dokumentum, tíz részes dokumentum sorozatot állítottunk össze. A német történelmi személyekről nagyon nagy volt a nézettsége, és kb. 12% a nézőknek a 14-29 éves közötti korcsoportból került ki. 9 millió nyomtatott oldalt és 3 milliónyi internetes lehívást csatoltunk ez a programhoz, ennyit kértek a nézők, ez azt jelenti, hogy jól elértük a népességet azzal, hogy a médiák különböző eszközeit összekapcsoltuk egymással. Ez a jövő zenéje. Második pont. <laughs> A közszolgálat, amikor új témákhoz nyúl, akkor mindig egy sikolyt lehet hallani a, az érintettek részéről. Nézzük meg ezt a táblázatot. Ez a digitális piac és a hagyományos piac összehasonlítása. Látják, hogy a német eh, piac egy olyan piac, ahol senki nem ér el egyetlen csatorna sem 20-25 százalékot. Ez nyilván nagyon frusztráló a csatornák számára, de azt is látják, hogy a digitális szektorban az O, a CDF-nek a szerepe el, egyre nő. Most már nem akarnék számokat emlegetni, de azt hiszem, hogy a brit kolléga kicsit más számokat mondott, nyilván azért, mert én csak a közvetlen tévédíjakból beérkező összegeket vettem figyelembe, a rádiódíjakból beérkezetteket nem, úgyhogy mm, a pay TV-t én figyelembe vettem, rossz pedig azt hiszem nem. Ami az engedélyezési díjakat jelenti, körülbelül évente 1,46%-os emelkedést regisztrálhatunk majd. A kereskedelmi szektor lefedi a reklámszférának körülbelül a 85%-át Németországban, a mi digitális és online szolgáltatásaink viszont reklámmentesek. Nagyon vitás, és ezt mindenki tudja, hogy hogyan jelenítjük meg a híreket az interneten. Itt a kiadókkal van vita. Vettem egy példát a 2006-os évből, ott 231 millió eurónyit ruháztunk be ebbe a szektorba. A CDF három év alatt évente 12 milliónyi eurónyit fordít arra, hogy az online tartalmakat fejlesz-e. Nagyon fontos számunkra a konkurencia, Ami még fontos számunkra, hogy ami a híreket, konkrétan csak a híreket illeti, ma a hojte.de körülbelül 5 milliónyi hitet ér el havonta, hogyha a spiegel.de pontot megnézik, akkor ők sokkal többet érnek el, ez azt jelenti, hogy körülbelül 2%-nál kevesebb a részvételünk ezen az online hírpiacon. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy megzavarnánk nagyon a piacot, pedig Németországot mindig úgy idézik, mint hogy példa arra, hogy milyen rosszak a piaci viszonyok, versenyviszonyok. Ezt nem lehet elmondani. Ezek a jelenleg adott szolgáltatások, nagyon fontos a tartalma a szolgáltatásoknak nyilván a pénzügyi határaink is. Van egy háromfázisú tesztünk, amelyel a tartalmat mérjük, ezt már említették. Itt pedig Matthias Döpfnert idézzük, aki a Springer kiadó főnöke, hogyan definiálja a piacot és a versenyhelyzetet. Bacelli asszony is említette, azt mondta egy interjúban, hogy megeshet, hogy egyre nagyobb részt vállalunk a digitális világból, ezt azonban pusztán pénzre nem lehet átváltani. A privát szférát nem károsíthatja sem az e, a CDF-nek a térhódítása. Én ezzel egyetértek hiszen taktikai okokból itt az almát hasonlítjuk össze a körtével, ez pedig nem kivitelezhető. Nem lehet megelőzésképpen kiküszöbölni a versenyhelyzetet egy piacon. Lassan a következtetéseimhez érek. Hölgyeim és uraim, nyilván az európai versenyjog vonatkozik a közszolgáltatókra is. Ugyanakkor csak azokra a szektorrészekre vonatkozhat, amelyek valóban versenyhelyzetet teremtenek. Többen említették már, és mi is azt gondoljuk, hogy az alapvető kérdés mindig az kell, hogy legyen, hogy mi a hatása, aktualistása kapacitása az ilyen műsorszolgáltatóknak, és hogyha a 2001-es közleményt újra fogalmazák, akkor azt gondoljuk, hogy a 2009-es januári verzió szerint nem lehet egyértelműen elkülöníteni a régi és új szférákat, ez sem a technológiák esetében nem valósítható meg, sem a kifejlődött felépítések esetében figyelembe kell venni a fejlődést, ugyan ez igaz egyébként a reklámszférára is. Ami a piaci hatástanulmányt illeti, egyetértek természetesen azzal, amit a Dán kollégám mondott a TV2 Dánia ítélet kapcsán, Végül, de nem utolsó sorban. Tisztán az a tény, hogy létezik a közszolgálati műsorszolgáltatás, új területekre is behatol, még nem torzítja el önmagában a versenyhelyzetet. Ne felejtsük el, hogy a szélesebb hátteret kell néznünk, ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy milyen európai médiákat akarunk látni, milyen környezetet. Lenne még egy idézetem Burda úrtól, a Burda médiáktól Németországból néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy miközben a Spiegel vagy Stern volt korábban a konkurenciánk, ma Google-nek hívják a konkurenciát. Google pedig egy milliónyi konkurenciát jelent számunkra, nem csak néhány ezret. Ezt ne felejtsük el, hogy ebben a világban ezt figyelembe kellene vennünk még akkor is, hogyha a versenyagot alapvetően tiszteletre méltónak tartjuk. Köszönöm. Eh, Pascal, eh, Pascal, szeretnék köszönetet mondani az előadásodért. Köszönöm Leo Pascal. Elnézést, hogy a keresztnevén szólítom. És a valóban jól rámutatott a versenyhelyzetre, illetve az új technológiák szerepére. És azt hiszem, hogy a CDF bemutatása egy jó kiinduló pontot nyújt az eszmecseréinkre is, mi, mint Európai Parlament mindenképpen érdekeltek vagyunk ebben a témában. Most pedig, kedves kollégák, Hieronimi asszony, tiéd a szó. Igen, lenne egy kérdésem. Eljárás. Az eljáráshoz állnak asszony. Én senkit nem látok itt a versenyfőtitkárságról. Az egész sor üres, ahol a bizottság képviselőinek ülnie kellene. Jól látom? Hol? Elnök? Válaszolhatok én? Szeretném elmondani, hogy amikor szerveztük ezt a programot, meghívtuk a bizottságot is, és a versenyfőtitkárság képviselőit is. Egyébként is nyílt a meghallgatás, és a gazdasági szakbizottság tagjai számára is. Innentől kezdve mindenkinek a saját döntése, hogy részt vesz -e, vagy nem. Ruth? Dann äh, möchte ich nur vorab... Akkor Redding asszony mondta, hogy elvárja, azt várja, hogy a 2001-es közlemény sorsához hasonlóan a főtitkársággal együtt közösen zárják le a folyamatot. Én is szeretnék ehhez csatlakozni, és azt gondolom, hogy az európai média szabályzás kialakítása szempontjából ez elengedhetetlen. Nyilvánvaló, hogy az átláthatóság, a finanszírozás, a szabályok rendezése, ezek mind fontosak, de ezek részei a 2001-es közleménynek. Új téma a bizottság részéről az új technológiák és ezek következményei. Ezért a kérdésem erre vonatkozik. Ron asszonynak, hölgyeim és uraim egyébként mindenkinek nagyon szeretném köszönni az igen informatív előadását, de lenne ez a kérdésem mégiscsak. Mind a parlament, mind a bizottság számára nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az Európai Bíróságban mi az aktuális helyzet. Úgyhogy ez lenne a kérdésem. Hogy a piac relevancia a piaci csődnek a kérdése, az, hogy a piac összeomlik-e, mi mindig abból indultunk ki, hogy arról van szó, hogy megakadályozzák a piaca való visszaélést. Nyilván nagyon fontos itt a piaci hatástanulmány is. Talán a bírósági ítélet kapcsán a piaci hatástanulmány, a piac összeomlása erről, a piaca való visszaélés, erről tudná válaszolni, hogy a bíróság előtt pontosan mi merült fel ezzel kapcsolatban. Másik kérdés a francia előadóhoz irányul. A CSA is két irányba fejlődik. Az én kérdésem a digitális nem lineáris szolgáltatásokra vonatkozik. Már mondtuk, hogy <clears throat> korábban elkülönítettük az elkereskedelmet, jóvá hagytuk. Most hogyan magyarázza, hogy Franciaországban ennyire elkülönül, és hogyan valósítják meg a lineáris és nem lineáris szolgáltatások elkülönítése, amikor az elkereskedelemről van szó. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vizer úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy alkalmunk van ma itt megvitatni ezeket a rendkívül fontos kérdéseket, bár a bizottsági kompetencia ez, de az biztos, hogy nagyon sok tagállam számára és a parlament számára is ez a téma és ez a közlemény nem elfogadható ilyen formában. Nagyon sajnálom az Ekor Bizottság részéről, hogy a versenyigazgatóság nincs képviselve. Örülök annak, hogy nagyon viszonylag sok tagállam viszont jelen van. Ez szerintem egy fontos jelzés a bizottságnak a közszolgálati, illetve a műsorszórás jövője az új technológiáktól függ, és ezért fontos, hogy a lineárisról a nem lineárisra váltsunk. Úgy gondolom, hogy ez világos, világos, hogy kell, hogy legyen mozgástere a közszolgálati műsorszoroknak is, hogy átérjenek erre a technológiára. Elég szigorú értékelést hallottunk, meglepett, illetve nagy benyomást tett rám a Dán előadás, valamint a a TV2 ítélet, úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy egyértelmű jelzés, hogy nem szabad megpróbálni megváltoztatni a törvényt úgy, ahogy ezt a bizottság másképpen, mint ahogy ezt a bizottság felvázolta. Az ex ante értékelés is érdekes volt, és szeretném feltenni a panel részvevőinek, hogy ezt az ex ante értékelést, ezt hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy a tagállamot ne korlátozza, ne akadályozza, mert több más verseny esetben, például állami segítség támogatás esetében a tagállamok általában nagyon óvatosan járnak el, és nagyon korlátozott mértékben lépnek csak fel. Tehát önök hogyan látják a TV2-es ítélet tükrében, és érdekelne az ACT kapcsán is, hogy van elég helyük, elég mozgásterük, van elégendő mozgásterük a tagállamoknak. Szerintem nincsen, és a tagállamok nagyon visszafogottan fognak eljárni, és hogyan lehetne ezt úgy bevezetni, hogy legyen mozgástér, és vonatkozom ez a közszolgálati műsorszorokra is. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék gratulálni a bizottságnak, amely úgy döntött, hogy ezt a vitát megszervezi egy igen fontos kérdésről. Most a vitáink vége felé tartunk, de láttuk, hogy igen értékes hozzászólásokat hallottunk. Köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak. Néhány megjegyzésem lenne ennek ellenére az irányelv felülvizsgálatáról. A felülvizsgálat pozitív, ezt az Európai Bizottság indította el. Szerintem a 2001-es közlemény tartalmát a változásokhoz kell igazítani. Technológiai téren és közösségi téren is vannak változások. Most viszont a fő irányát ennek a közleménynek azért meg kell tartani, hiszen ez utal arra, hogy a különböző műsorszolgáltatóknak mi a szerepük. Demokráciát, a minőséget és a pluralizmust meg kell tartani. Egyensúlyban kell mindezt tartani, és tiszteletben kell tartani a kulturális sokféleséget. Nem szabad a piacon a versenyt torzítani. Tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét. Ez a bizottság már sok kal együtt igen fontos szerepet játszik e téren. Ami a közszolgálati műsorszolgáltatókat illeti, ők állami finanszírozásban részesülnek. Ami a hirdetést illeti, szerintem itt emellett a közszolgálati műsorszolgáltatóknak igen magas minőségű programokat kell szolgáltatniuk nem szabad a magánszolgáltatókat sem kiszorítani a piacról. Igen, óvatosan kell vizsgálni azt, hogy milyen szolgáltatásokat finanszíroznak itt a közszolgáltatás jegyében, és garantálni kell az egyetemes és ingyenes szolgáltatásokat is a közszolgálaton belül. Hogy ha bizonyos finanszírozásokat fogadunk el, akkor egyes üzemeltetők kiszorulnak. Köszönöm, Helga Tröpölé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok az összes meghívottnak. igen kiváló és értékes hozzászólásokat, előadásokat hallottunk. mi kollégánk megjegyzését bele kellene venni a jegyzőkönyvbe. A közleményről beszéltünk, és arról is, hogy a főigazgatóság velünk együttműködve dolgozik, viszont nem jó jel az, hogy a verseny főigazgatóság ma nincs jelen. Úgy gondolom, hogy együttműködésnek kell meglennie, mégpedig az európai nézők érdekében, azért mert meg akarjuk változtatni itt a műsorszórás struktúráját Európában. A minőségi tartalmat és az egyéb funkciókat egységbe kell hozni. Ez nem csak a verseny főigazgatóság feladata, viszont nekik mindenképpen érdeklődést kell mutatniuk. Ami fontos, az az, hogy jó verseny legyen a közszolgálati és a magán műsorszórás között. Gondoljunk Sárközi úr javaslataira a hirdetéseket illetően. Hallottuk azt is, hogy a Google, a Facebook és a különböző távközlési cégek igen nagy konkurenciát jelentenek a műsorszórás terén. Milyen irányt kívánnak adni a rendeleteknek, a szabályozásnak, figyelembe véve ezeket a fontos piaci szereplőket. Elnök, mielőtt átadom a szót, 5 percre a szakértőinknek, de a végéről kezdjük, fordított sorrendben. Nekem két kiegészítő kérdésem van. De mielőtt a kérdésekre rátérnék, szeretném tudni, de pillanat, két hibát követtem el. Tomaszewska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék néhány szót szólni. Úgy gondolom, hogy meg kell ragadnom az alkalmat. Az első probléma a világos pénzügyi szabályzás kérdése. Szerintem ez kulcsfontosságú. szeretnék utalni arra a vitára, ami most Lengyelországban zajlik, a különböző licenzdíjakat illetően. Nálunk Lengyelországban a közszolgálati televíziókat a licenzdíjakból finanszírozzák, a kormány szeretnenek véget vetni, viszont a médiumok és különböző egyéb érdekelt felek védik ezeket a licenziakat, mert így módon kapják az állami támogatást, de ez nem közvetlen kormány szubvenció. Így lehet biztosítani a médiumok függetlenségét. Ez fontos, mert így gondoskodhatunk a, arról, hogy a közszolgálati médiumok demokratikusak legyenek és függetlenek az éppen kormányon lévőktől. Egyébként ez a vita tavaly volt Lengyelországban. Úgy gondolom, hogy a, az állami támogatás, vagy köztámogatás különböző formáiról beszélhetünk. A második kérdés a hirdetések kérdése. A rendszer nálunk is vegyes. Azonban korlátozzák a hirdetések mértékét a közszolgálati csatornákon. Például nem lehet megszakítani programokat a különböző reklámok kedvéért, és restrikciók vannak a hirdetések időzítését illetően is. Vannak bizonyos megszorítások, egyes programok esetén is, például, hogy azzal kapcsolatosan, hogy milyen időpontokban milyen programokat lehet sugározni. Anikó asszony felvetett egy kérdést. Szerintem az ő véleménye a közszolgálati programok minőségét illetően nagyon fontos. Lengyelországban erőfordult, hogy az egyik program, a Big Brother, nagyon népszerű volt annak idején Lengyelországban, és a program egyik résztvevőjét, a lengyel parlament tagjának választották meg. Szerintem igen fontos erre emlékeztetni, mivel időnként előfordul, hogy ilyen jellegű programoknak nagyon nagy hatásuk lehet. Köszönöm, mondja az elnök. Kérdezem, hogy a bizottság képviselője kíván-e hozzászólni? Van-e valamilyen tájékoztatás vagy közlemény a bizottság részéről? De mielőtt átadom a szót három percre a meghívottjainknak, nekem is lenne Két kiegészítő kérdésem. A lehetőségek szerint, szerint szeretném, hogyha elmagyaráznák nekem, hol tartanak a tárgyalások. Mégpedig a digitális megoszlását figyelembe véve, és itt eh, az új döntésekre gondolok. A távközléshez való hozzáférés digitális korszakban. Hogyan áll ez a helyzet? Van egy második kérdésem is. Ezt eh, Zappió úrhoz szeretném intézni. Mégpedig a programok értékeléséről van itt szó. Közszolgálati televíziós programok értékeléséről. Úgy tűnik, hogy ezen értékelés alapján fogják meghatározni azt, hogy a közszolgálati televíziók mennyi támogatást kapnak. E, itt csak mennyiségi vagy minőségi kritériumokat vesznek figyelembe, például azt is, hogy mennyire oktató jellegűek ezek a programok, hiszen ez fontos a kereskedelmi tévékkel való versengés során. Az ex ante értékelés is fontos. Kezdjük Pascalal. Személyenként három perc. Nicht an, doch? Ja, pardon. Äh, Sie haben die digitale äh, Dividende angesprochen. Äh, Mit is mondjak? Hát először is vannak olyan szereplők, de hogy lehet ezt fogalmazni? Tehát vannak, akik a versenyjogot helyezték előtérbe, de itt egy, valójában egy másik tematikáról van szó végül is úgy gondoljuk, hogy a frekvencia politika ez egy olyan dolog, aminek továbbra is tagállami hatáskörben kell maradnia. Ez az a terület, ami minket itt foglalkoztat. Egy olyan speciális területről van szó, és hogy szabályozást nem lehet elválasztani a kontextustól. A szabályozásnak mindig a kontextust is figyelembe kell vennie. Nekünk ez a fontos, és egyébként köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást a mai napon, és annak alapján, ami elhangzott, azt mondhatnánk, hogy a feltett kérdések a versenyjoggal kapcsolatban azokat egy általános kontextusba kell helyezni, de nem lehet a logikát szekvenciákra bontani. Ami döntő fontosságú az az, hogy a technológiai semlegességet koherens módon kell alkalmazni. Fontos, hogy tiszteletben tartsuk azt, amit a tagállamok szeretnének összehasonlítva a közszolgálati műsorszórókkal, és ez a vita, ez tagállamokban kell, hogy lebonyolódjon. Ugye az adott országnak az állampolgárai fizetik az előfizetési díjakat, tehát eh, ezt is figyelembe kell venni, őnekik kell eldönteniük, hogy mit szeretnének. Az európai szabályozás tekintetében ugye duális modellről beszélünk, ez önmagában nem gond, Fontos, hogy a verseny kiegyensúlyozott legyen, és egyelőre éppen tanulunk egymástól. Önök tanulnak tőlünk, mi tanulunk önöktől. Ez egy kétirányú folyamat. Ami a ö, reklám és az azzal kapcsolatos versenyt illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, én is említettem, és mások is beszéltek erről. Nem szabad eltéveszteni a célpontot, ahogy ezt mondani szoktuk. Itt európai jelenlétről van szó a webben, az interneten, és tőke folyamok áramolnak errefelé. Szabályozunk, szabványosítunk, az embereket közelebb visszük bizonyos tartalmakhoz, és a verseny szintjén pedig a jelenlétünket kívánjuk biztosítani. Világos, hogy Európának jelen kell lennie ezen a területen. Továbbá, és ezzel kívánom zárni, a megközelítés világos verseny és gazdasági szempontból. Itt egy binommal állunk szemben, és a pozitív beruházások az állami szektor részéről elismerést kellene, hogy nyerjenek. El kell ismerni a pozitív elemeket. Egyébként a versenyfőgazgatóság foglalkozik is ezzel. Mindenképpen a pozitív elemeket kell figyelembe venni, hogyha az egész megközelítést át meg akarjuk oldani. A gazdasági szem, szerepünket nem szabad mindig negatívan tekinteni, nem szabad mindig versenytorzulásról, tisztességtelen versenyről ö, beszélni. 2009-ben 500 ö, milliót fogunk beruházni, és ő elhangzott, hogy a kisállamokban a, lényegi a közberuházás, de mi is teszünk ezen a területen?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 it should be left to the national legislator to uh, take care of these issues. Thank you. Ευχαριστώ Μαρία. δίνω το λόγο στον κύριο Μπίγκαμ. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdem azzal a három kérdéssel, amivel foglalkoznom kell. Az egyiket ön tette fel, a másikat Hierani asszony, hogy a kommunikációval kell -e foglalkoznia az Európai Bizottságnak. Nem az én feladatom, hogy ezt megmondjam. Nyilván csinálják a munkájukat, de hogyha egy közös közlemény lenne, és az minket nem zavarna. Triple asszonynak volt a kérdése a franciaországi fejlődésekről, ahol a magán ö, szolgáltatóknak most sokkal kevesebb a, ö, a illetve a közszolgáltatóknak sokkal kevesebb a hirdetési lehetőségük, és előbb-utóbb nullára fog csökkenni. A megfelelő kvalifikáció nem kívül fontos, tehát a a közszolgáltatóknak a meghatározás abszolút korrekt, és ahogy ezt Franciaországban vezették be, ez nagyon komoly gondokat okoz a kereskedelmi e, szektornak is. Tudom, hogy különböző média e, e, szektorok vannak, de kétoldalas anyagban összefoglaltuk a helyet, helyzetet. A probléma a francia rendszerrel az az, hogy nem a kiesett ö, reklámköltségeket ö, fizetik állami pénzből, hanem az, hogy a magántelevízióknál viszont ezt ö, adó alá vonták. Tehát ez azt jelenti, hogy így a hirdetés átment az internetre, a, a sajtóra, illetve onnan is kezd eltűnni, mert a vállalatok már nem bírják. Tehát kevesebb pénzből nagyobb adókat kell fizetniük a cégeknek, én legalábbis így értelmezem ezt. És végezetül volt a Fiszal úrnak a kérdése, ami az ex ante vizsgálatokkal kapcsolatos. Még egyszer, pontosan tisztázni kell, hogy miről is beszélünk. Az ACT és mások is nincsenek el arra, azzal gondolom, hogyha új technológiákat használnak. És akkor marad egy analóg űr, a digitális világban, ez szerintem fantázia. A kérdés, hogy hogyan szabályozzuk ezt az új világot. Dán kolléganőm részletesen elemezte a közleményt. A közlemény tervezett ben különböző bekezdések vannak, kilenc bekezdés van az ex ante vizsgálatról, ebből az első három az a kompetenciát nézi, a hatos a speciális feltételekkel foglalkozik olyan esetekben, amikor a tagállamnak nincs független szabályozója. De nem részletes ez az egész, mert a részletes az nemzetközi szintű. A, az Egyesült Királyságban a BBC Trust foglalkozik ezzel, és 36 oldalas a szabályozás. Németországokban a lendereknél van ez a szabályozás, 90 oldalas a szabályozás. Ezzel szemben a bizottság egy kilenc bekezdésből álló szabályozás tervezetet készített. A bizottság a fő elveket mondja meg európai szinten, és a részletes munka nemzeti szinten kerül megoldásra. Ha valaki kis ország, akkor ki tud bújni ez alól, valahol hat oldalt írnak erről, tehát szerintem fontos az, hogy azok, akik a közszolgálatról szóltak, azoknál már jelenleg is van exante ellenőrzési rendszer, ahol vizsgálják azt, hogy megvalósul-e a közérdeket szolgáló értéknyújtás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rossz. Záppi úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék a kérdésére válaszolni. Az ex ante értékelése a közszolgálati adásoknak. Amit az előbb elmondtam, ez Michel Boyon elnök javaslata, de ezt a francia kormány egyelőre nem fogadta el. Viszont örülök, hogy ez felkeltette az ön figyelmét. Az elképzelés az lett volna, hogy egy értékelési táblázat alapján értékeljék a különböző közszolgálati műsorokat, és itt a kritériumok minőségiek, minőségi jellegű kritériumok, vagyis oktatási, kulturális szempontból vizsgálják a magán szolgáltatások, műsorok esetén a fő kritérium az, hogy hányan nézik a műsorokat, viszont a közszolgálati esetében a kulturális és oktatási szempontokat veszik elsősorban figyelembe. Hierodomi asszony kérdése a médiumokról, az audiovizuálisról és a lineáris és a nem lineáris kapcsolatáról szólt. Van egy törvény az audiovizuális területről, jövő héten fog megjelenni, A szándék az, hogy az ilyen típusú szolgálatokat mindenképpen eh, szabályozzák a különböző válfajait ennek. Ezt három szempontból teszik meg. A reklámok szabályozása, a, az audiovizuális vagy eh, filmprodukciók kérdése és eh, a gyermekek védelme. A CSA-tól azt kérték, hogy ezen a területen lépjen, és itt a szakmai magatartási kódex kérdése is felmerül. Azután az árak kérés, kérdése, a felhasználók kérdése ezt a közjog szabályozza, és az erre vonatkozó közjogi szerződések. Hogy szóljak még Bigem úr megjegyzéseihez az audiovizuális törvényben az adók problémája. A parlamenti vitában szó volt arról, hogy ezeket az adókat nem a franc televízió működésére használják fel, hanem ezek az állami költségvetésbe folynak be. Hogy ezeket az adókat közvetlenül nem használják fel a programokra. A kormánynak az az elképzelése, 2009-ben egyébként figyelembe kell venni a gazdasági válságot, de később időszakban úgy gondolják, hogy a magánszektornak jelentős bevételei lesznek a reklámokból, a hirdetésekből, és arányosak az adók a forgalommal. Még egyszer elmondom, hogy ezeket az adókat nem a közszolgálati műsorok finanszírozására használják. A felhasználók, a felszólalók szóltak a szubszidiaritás fontosságáról, ez benne van egyébként a bizottság közleményében is. Itt aláhúzzák annak szükségességét, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatóknak át kell térniük a digitális szolgáltatásokra azért, hogy jobban kiszolgálják a nagy közönséget. Köszönöm szépen, Olivier. Costa úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, a vitára utalni. Nagyon sokan említették a francia modellt és az új finanszírozási kritériumokat. Úgy gondolom, hogy az elv jó. Más szóval, a magántelevíziós csatornák, hogyha azt mondják a, a másik oldalon, hogy itt nem megfelelő a verseny, hiszen az állam kompenzálja őket, nem tudom, hogy ez a megfogalmazás szükségszerűen helyese, mivel én úgy gondolom, hogy az történt, hogy nem volt itt egyensúlyban ez az egész kérdés. Nemzeti szinten kell ezt vizsgálni. Ami a magán csatornákat illeti, bizonyos esetben ők a szerződésben állnak a közszolgálati műsorszolgáltatókkal is. Van egy másik felvetni való, A másik kérdés a különböző médiumok korvengenciája, vagyis az, hogy nekünk kell eldöntenünk, hogy mit akarunk sugározni. Szerintem ez jó alkalom lesz a közszolgálati ágazat számára, mégpedig a téren, hogy döntő szerepet játszanak, és ezt alkalomnak kell tekinteni, jó alkalomnak hiszen maga a web az információ terjesztésének egyik eszköze. Ez azt jelenti, hogy új szolgáltatások az új szolgáltatások a közszolgálat részéről nagyobb közönséghez jutnak el. És ennek már nagyobb a jelentősége, mint az írásos sajtónak. Sokan bírálták ezt, de azt hiszem, hogy ez az egész kérdés nagyon izgalmas. Továbbá a közszolgálati televíziózás pénzt eh, kaphat a programjaiért, hiszen eh, díjat számíthat fel azért, hogyha a webről letöltenek programokat. Ezen kívül a közszolgálati ágazat feladata az archiválás is. Köszönöm. Köszönöm szépen, professzor úr. Mindenkinek köszönetet szeretnénk mondani, és nem akarom nagy lére ereszteni, de mint a szakbizottság elnöke, szeretném elmondani, hogy a televízió, rádió szektor egy problémája mostanában a reklámoknak a kiiktatása, és az, hogy a közszolgálati műsorszorok csak állami erőforrásokból fegyék a tevékenységüket, nagyon fontos, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy egy többnyelvű Európában szórják műsoraikat. Ma oktatás és a kultúra lenne a feladatuk, de ugyanakkor minden egyes állami költségvetésnek megvannak a prioritásai, saját prioritásai. Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, bár a bizottság nem volt itt, ennek ellenére nagyon érdekes vitát folytattunk. Beláttunk a tévérádió szakértők eh, elméjébe kicsit, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és úgy gondolom, hogy az Ekonnal és az ITRE szakbizottságokkal újra le fogjuk folytatni ezt a meghallgatást majd az állami erőforrásokról. Köszönök, tehát szeretnék mondani a titkárságnak, a képviselőknek, tolmácsoknak, mindenkinek kellemes délutánt.